a mai ülés jegyzőkönyvét a következő plenáris ülésszak elején lehet majd észrevételezni, hogyha ezzel kapcsolatban nincsen semmilyen észrevétel, akkor a címzetteknek azonnal jelleggel eljutatjuk az állásfoglalásokat. Ezzel a mai ülésszakot lezártuk. Köszönöm a részvételt, és mindenkinek kellemes utat kívánok!